napirend elfogadása. Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy a mai ülés közvetlenül az interneten követhető, és mindenkinek itt kell, hogy legyen az elektronikus szavazókártyára, mert már is meg fogjuk kezdeni az elektronikus szavazást. E első szavazásos pont, a kohéziós politikáról és a 2013 utáni időszak kohéziós politikai stratégiájáról szóló 5. bizottsági jelentés előadó Vogen kolléga, aki hozzá szeretne szólni. Thank you, uh, uh, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Egy dolgot szeretnék elmondani. Nemrég kaptunk egy e-mailt Cseszkova asszonytól a 9. számú módosítóról, illetve arról, hogy szeretné visszavonni mivel ő a szerzője ennek, ezt a módosítót. Köszönöm, feljegyeztük, visszavonták ezt a módosító indítványt. Meg is kezdhetjük a szavazást. Az egyes kompromisszumos módosító indítvány első részéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást elfogadva. Első kompromisszumos módosító indítvány második részéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A hármas módosító indítvány következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 4-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 5-ös módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 6-os módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 7-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 8-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es az előadó szóbeli módosítójával megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 9-est visszavonták. Elfogadva. 10-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as, módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az állásfoglalásról szavazunk a módosított formában, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 19-en voltak mellette, egy fő ellene, és nem volt tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Következik az ügynökségek mentesítése. ...2009 évi mentesítés, az ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése előadó, Stavrakakis képviselő. Ha nincs megjegyzés, akkor meg is kezdjük a szavazást. Egyes szóbeli módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Hetes módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 10-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 12-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 13-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös módosít indítvány első része, megnyitom a szavazást. Igen, szóbeli módosítással együtt, megnyitottam a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva második rész, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 16-os módosító indítvány, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 17-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 18-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 3-as szóbeli módosító indítvány, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 20-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 21-es módosító indítvány szóbeli módosítással együtt megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-ös módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 26-os módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 28-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 29-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 30-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 31-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 32-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 34-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 35-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 36-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 38-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 39-es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 40-es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 41-es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 42-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 43-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 44-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 45-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 46-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 46-os, 47-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 48-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 49-es megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. F preambulum, megnyitom, egyes módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Egyes módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. A teljes módosított állásfoglalás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 24-en mellette, senki nincs ellene, egy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, és tovább lépünk. Jön a következő mentesítés. 2009-es évre vonatkozó mentesítések, Európai Rendőrakadémia CEPOL, ugyanúgy Stavrakakis képviselő az előadó, mint az előzőnél. Az egyes és a kettes módosító indítványok, indítványok egyformák, ezért egyszerre szavazunk róluk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 25-en voltak mellette. Most pedig Végső szavazat, szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 25-en mellette, nincs tartózkodás, nincs ellenszavazás. És most pedig a végső állásfoglalásra térünk át. paragrafo 1. Egyes bekezdés a Líbe Bizottságtól, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 7 hetes módosítőindítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es van megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Kettes módosítani itt van a Libe bizottságtól, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Tízes módosító indítvány, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 11-es módosító indítvány szóbeli módosítással együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Szóbeli módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Kettes. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 13-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 14-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 15-ös módosító indítvány, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 16-os módosító indítvány. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 17-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as módosító indítvány szóbeli módosítással együtt megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-es módosító indítvány, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Lébe bizottság, 8-as módosítani, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-es módosítő indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ah. Ok, l'emendamento 25, la votazione... 25-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. szóbeli módosító indítványjal együtt, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 26-os módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Huszonhatos módosító indítvány, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es a Libétől, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 27-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 28-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 29-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. 30-as módosító indítvány, szóbeli módosítással együtt megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 31-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 32-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 34-es módosító megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 35-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 33-as módosító megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva hatos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva és most a teljes jelentés tervezetről módosításokkal együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-en voltak mellette, senki nem volt ellene, és egy tartózkodás volt. No, abbiamo passato direttamente con decisione di clottura dei conti, ma non abbiamo votato la decisione.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 a teljes határozatról a mentesítésnél nem szavaztunk. Én úgy gondolom, hogy szavaztunk, fel is írtam, hogy 25-en vannak mellette, és nem volt tartózkodás, meg ellenszavazás. Megszavaztuk, nem? Akkor szavazunk még egyszer, hogy eloszlassuk a két helyeket. Megnyitom a szavazást. Mentesítési javaslat. Lezárom a szavazást. 24 Emellett elfogadva. Én úgy emlékszem, hogy leszavaztuk ezt. Um, can I propose we do a block? hadd javasoljam, hogy a következőre blogban szavazzunk. Egy sor plusz szelet látok a saját listámon, nem tudom a többieké mi van, de én örülnék, ha egyben blogban szavazhatnánk. No, most jön akkor. Nem értek egyet. Makavai kolléga sem ért egyet. Ügynökségekről van szó. Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Először is szavazunk a mentesítési határozat javaslatról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 22-en mellette egy ellene egy tartozkodás, Akkor a számlák lezárásáról határozatjavaslat megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 22 mellette egy ellene egy tartozkodás. Most pedig jön a jelentéstervezet. Egyes módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Az MV-től. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes módosító indítvány szóbelivel együtt megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hatos az MV-től, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A jelentés tervezétről így módosított formájában most szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-en voltak mellette, ketten ellene, és nem volt tartózkodás. Rendben. Dacqua, va bene. All'agenzia... E- Európai Gyógyszerügynökség, EMEA, Stavrakakis kolléga az előadó. Kezdjük a mentesítési döntés, határozat javaslattal. Egyes és kettes módosító indítványok egyformák. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes módosító indítvány. Nem, nem, nem. Javas... Szavazunk a teljes javaslatról egyben. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva, 21-en mellette, 3-an ellene, és nem volt tartózkodás. Számnak lezárására vonatkozó határozatjavaslat, 3-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A teljes módosított javaslatról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva, 24-en mellette, senki nem volt ellene, senki nem tartózkodott. Stavrakakis kolléga kért szót, tessék. Grazie, Presidente. Dear colleagues. Kedves kollégák, mielőtt szavaznánk a vállásfoglalásra vonatkozóan, szeretnék, szeretném kommentálni az általam igen ellentmondásosnak talált módosítókat mi szerint egy új alfejezetet nyitnánk, illetve kimondanánk azt, hogy a forgalomba bekerült gyógyszerek nem mindegyike biztonságos. Ez nagyon súlyos kijelentés volna, különösen akkor, amikor nincs erre vonatkozóan kemény és megszáfolhatatlan bizonyíték. Ugyanakkor látnunk kell, hogy a mediator ügyet részletesen meg kell vizsgálni, egy átlátható objektív eljárás keretében, vizsgálat keretében. Voltak, e, vannak halálesetek, ezért tartozunk annyival, hogy világosan meg, és mélységben megvizsgáljuk ezt, ám ez nem a jelentés kárra kell történjen, hanem egy speciális bizottság vonatkozásában, amely meghallgatást szervez szakértők meghívásával. Múlt csütörtéken az elnökök értekezlete az e mailban való látogatást hagyott jóvá, amely, kapcs- amely alkalmat kívánna, ar, kínálna arra, hogy a ügynökség vonatkozásában megszervezzük a meghallgatást, és meg lehetne vizsgálni, hogy hol csúsztak félre a dolgok. Ugyanakkor a horizontális jelentésben azt kértük, hogy konkrét auditvizsgálatot végezzen az Európai Számbevőszék, össz, megvizsgálva, hogy van-e összeegyeztethetlenség. Ugye arra is felkértük az ügynökséget és annak belső audit ö, szervezetét, hogy vizsgálatot folytasson ebben a konkrét ügyben. A frakcióm nevében szeretném tájékoztatni önöket, hogyha ezek a módosítók elfogadásra kerülnek, akkor az állásfoglás ellen fogunk szavazni. Grazie lei. Önnek köszönet. Úgy gondolom, hogy megkezdhetjük a szavazást. Hetes módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva.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 16-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 17-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 21-es módosító indítvány, szóbeli módosítással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Huszonkettes második rész. 22-es szóbeli módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-es módosítóindítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ritirato l'emendamento 25. 25-öst visszavonják? Igen. Emendamento 26. La 26-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 29-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 30-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 31-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 28-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 32-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes az envitől megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Kettes módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Négyes módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva ötös Megnyitom a szavazást. Tessék. Elfelejtettem elhozni, a másik szakbizottságban hagytam a szavazókártyámat. Szavazhatok? Emendamento 5, Ötös módosító megnyitom a szavazást. Ötös, ugye? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 34-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 35-ös módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 36-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 38-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 39-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 40-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 41-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 42-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 43-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 44-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 45-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor a teljes jelentés tervezetről a módosított formájában szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva 16-an mellette, 8-an ellene. 9, a 9. 9 contrari. 9 ellene. Complimenti al relatore, passiamo. Prego. Gratulálunk az előadónak, parancsoljon. Az MV4-es módosítóval kapcsolatban mi volt az eredmény? Leszavaztuk, vagy elfogadtuk? Leszavaztuk. Most akkor térjünk rá a következő 2009-es mentesítés, az Euratom ellátási ügynökség, még mindig Stavraka kiszúr az előadó, és kezdjük Először is a mentesítésre vonatkozó javaslattal, méghozzá az első szóbeli módosítóval, módosítóról szavazunk, a kettes módosítóval együtt, mert ezek azonosak, megnyitom a szavazást. Bezárom. Elfogadtuk. 20 mellette egy ellenszavazat volt. Akkor szavazunk így egyben a módosított szövegről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22 mellette és egyen ellene egy tartózkodás volt, most pedig rátérhetünk a következőre, a 2009-es évre vonatkozó mentesítések. A kettes szóbeli módosítóról fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor így ezt a döntéshozatali javaslatot módosított formájában szavazzuk. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 22-en mellette és egy tartózkodás, egy szavazat. Most jön a állásfoglalási indítvány, és először is a hármas szóvali módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A négyes szóbeli módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Az ötös szóbeli módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos szóbeli módosító, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk, a hetes következik, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Most tehát akkor az így módosított szöveg egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette egy tartózkodás és egy ellenszavazattal elfogadtuk. Gratulálok az előadónak, és most jön az utolsó szavazásunk. Még mindig Stavrakakis úr az előadó, ő az előadója ennek az anyagnak is, tehát a az ügynökségek az Európai Unió tagállamai külső határain való operatív együttműködési igazgatásért felelős Európai Ügynökség, azaz a Frontex. A mentesítésre vonatkozó ajánlásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21-en mellette egy tartózkodás és egy ellenszavazattal. A mentesítésre, vonatko- dönt- mentesítésre vonatkozó döntésről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, ezt is 21-en mellette, egy szavazat és egy tartózkodás mellett fogadtuk el. Most akkor az állásfoglalási indítványra térünk rá, a LIBE 1-es módosítójáról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, Elfogadtuk. Következik a Libe 4-es módosítója. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor az állásfoglalási indítvány egészét módosított formában bocsájtom szavazásra, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk, 22 mellette, egy tartózkodás és egy ellenszavazat mellett. Jó. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én szeretném megköszönni az Európai Számvevőszék tagjának, Ósia úrnak a segítséget, valamint az árnyék előadók támogatását is köszönöm, az asszisztenseim és a titkárság támogatását is szeretném külön megköszönni. Nagyon jó együttműködést tanúsított mindenki az elmúlt öt hónapban. Köszönöm a munkát. Önnek is köszönöm, mondja az elnök úr, az elvégzett munkát.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 Bene. Passiamo, sì, sì, prima il relatore. Passiamo adesso al punto 11. Térjünk rá tehát a napirendünk 9, 11-es eh, pontjára, ami az Európai Számvevőszék 11 per 2010-es számú külön jelentése és ennek címe az általános költségvetési támogatás bizottsági irányítása az AKC latinamerikai és ázsiai országokban. Meg is adjuk az előadónak a szót, Berman kolléga következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak annyit szeretnék kérdezni először is, hogy mennyi időnk van erre a bevezetésre. Körülbelül egy olyan 10 perc. válaszol az elnök úr. Akkor akkor a képviselő folytatja. Köszönöm, elnök úr. A fejlődő országokban és a fejlesztési támogatás világában a költségvetési támogatás mindig nagyon átfogó téma, nagyon sok civil szervezet aktív ezen a területen, Az Európai Bizottság azon a véleményen van, ellentétben a civil szervezetekkel, hogy ezt a fajta támogatást jobban kellene, vagy nagyobb mennyiségben kellene felhasználni. A bizottság a közvetlen költségvetési támogatás keretében belül, vagy az általános költségvetési támogatás keretében szeretnék ezt biztosítani. A költségvetési támogatást két részre lehet osztani, általános és szektorspecifikus költségvetési támogatásra. A hetedik EDF-ben kezdődött a támogatás, és később az Európai Fejlesztési Alapokon belül jelentősen nőtt a GBS, azaz az általános költségvetési támogatás. A bizottság szerint ennek több előnye van. Az egyik az, hogy nagyobb pénzmennyiséget lehet sokkal jobban felmérhető, felbecsülhető módon folyósítani. A kedvezményezett országnak nagyobb beleszólása van abba, hogy hogyan használják fel ezt a támogatást. a kormány politikáit is lehet fejleszteni, javítani ezzel a rendszerrel, már a pénzfelhasználás tekintetében. A nemzeti parlamentek, a civil társadalom is bevonható, és a nagyobb felelősséget vállalnak így azért, hogy mi is történik pontosan a pénzekkel, a folyósított pénzekkel. Ez tehát általánosságban véve javítja a helyzetet, a bizottság, a tagállamok és a fogadó országok így együttműködve tudják erősíteni a párbeszédet, jobban tudják harmonizálni, illetve koordinálni a normákat, és így aztán javítják a pénzösszegek felhasználásának a hatékonyságát. Tehát a lényeg az az, hogy a bizottság úgy érvel, hogy ezért jobb az általános költségvetési támogatás. Azonban sajnos, hogyha megnézzük a számvevőszék tanulmányát, akkor nem látjuk feltétlen ezeket az érveket igazolva. A számvevőszék jelentésében elolvashatjuk a kockázatokat, a programok kialakítását, valamint még a jelentéstételre is kitért a számvevőszék. A számvevőszék azt vizsgálta, hogy hogyan használták fel ezeket a támogatásokat, és hogy az Európai Bizottság hogyan válaszolt azokra a kérdésekre, amelyek a költségvetés támogatással kapcsolatosak. Nos, ha rátérhetek a számvevőszék véleményére, akkor azt kell mondjam, hogy ez igen kritikus volt. A módszertanban nagyon sok gyenge pontot találtak, a menedzsment terén is, és nagyon rövid leszek, mert itt van körünkben a számbevőszék képviselője, és biztos vagyok benne, hogy elnök úr majd neki is megadja a szót. A lényeg az az, hogy a számvevőszék véleménye szerint az Európai Bizottság nem ö, fogalmazta meg elég jól a kritériumokat a kedvezményezett országok esetében, nem elemezte elég alaposan a kockázatokat. Két nagyon fontos kockázat van, az egyik ugye, hogyha rossz kezekbe kerül a pénz, a másik kockázat pedig az, hogyha egy olyan projektre szállják a pénzt, ami aztán nem működik. És ez a kettő nagyon komoly kockázat, amelyel az Európai Bizottság nem foglalkozik meg elég alaposan a számvevőszék véleménye szerint. Nem helyeznek elég hangsúlyt az eredményekre sem, arra, hogy milyen hatása van ezeknek a támogatásoknak, ez nem ö, látszik. Nem eredményközpontúak ezek a programok. A számvevőszék azt is jelezte, hogy a bizottság leginkább a potenciális előnyökre összpontosít, és nem pedig a tényleges, kézzelfogható eredményekre ezeknek a programoknak az esetében. A szemvevőszék ajánlásokat is megfogalmaz, ezek az ajánlások, a, hogyha hiányosságokat ismerjük, akkor nagyon logikusnak is tűnnek, majd úgyis meghallgathatjuk ezeket a szemvevőszék képviselőjétől. De nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a költségvetés támogatást fenntartsuk, mert ez egy fontos eszköz, de mindenképpen sokkal jobban kell ezt megvalósítani a gyakorlatban, helyesen kell eljárni. Azért, mert komoly előnyei lehetnek egy ilyenfajta támogatásnak, és ez a hogyha a felek a sajátjukénak érzik ezt, akkor valóban hozzájárulhatunk a fejlődő országokban végzett munkához. Én megpróbáltam elkerülni a mainstreaminget a jelentésemben. Szerintem ez az egyik legszörnyűbb szó, amit manapság a fejlesztési jelentésekben használni szoktak, úgyhogy megpróbáltam ezt nem beírni. Szerintem be kellene tiltani ennek a szónak a használatát. Nagyon aggaszt minket egyébként valami, az, hogy a számvevőszék szerint a bizottság tulajdonképpen alábecsüli a lehetséges kockázatokat, és egyáltalán nem menedzseli ezeket megfelelően, tehát nem törődnek azzal, hogy a pénzek rossz kézbe kerülnek, vagy pedig olyan projekt finanszírozására szállják azokat, amely aztán nem működik. Ezek, ezzel a két kockázattal sokkal jobban kellene foglalkozni. Aztán vannak olyan országok, amelyek a saját pénzügyeiket sem kezelik megfelelően, vannak olyan országok, amelyek megpróbálnak javítani a helyzeten, és természetesen ezeket az államokat valóban támogatni kell, de dinamikus megközelítést kellene alkalmazni. 17 olyan ország, 12 Ákácsi és 5 latin-amerikai ország van, tehát ez a 17 ország kap költségvetési támogatást, de a, hogyha a korrupciós indexet megnézzük ezeknek az országoknak az esetében, akkor sajnos azt látjuk, hogy ez igen magas. Hát ez nem túl pozitív. Nagyon szigorú nyomonkövetésnek kellene működnie ezen országok esetében, hogy végig figyelemmel tudjuk kísérni azt, hogy mi történik a folyósított pénzekkel. A számvevőszék azt is megfogalmazta, hogy ezen a téren is vannak még hiányosságok. Szerintem, ha ezt a 17 országot vesszük, akkor mindig nagyon óvatosan kell eljárni. Ha a költségvetési támogatás az a ha a költségvetési támogatás esetében azt szeretnénk, hogy legyen a nemzeti parlamenteknek is szava, hogy vonjuk be ezeket a parlamenti ellenőrzési folyamatba, akkor ezt a munkát is még javítani kell. Tehát az Európai Bizottságnak be kell fektetni ezekbe a típusú programokba. Ezt egyelőre nem tették meg. Ezeknek az országoknak a parlamentjei nem rendelkeznek a megfelelő személyzettel, a megfelelő képzettséggel azért, hogy végrehajtsák ezt a fajta monitoring feladatot, ezt a fajta nyomonkövetést. követést ezért tehát a bizottságnak valóban meg kellene szívlelnie a számvevőszék kritikáját és javaslatait, ami itt szerepel. Tehát sokkal alaposabban elemezniük elemeznie kellene a bizottságnak az egyes országok sajátos helyzetét és körülményeit. És ezt a, ezeket a tanácsokat a tagállamoknak maguknak is meg kellene fogadni hiszen itt a költségvetési támogatás hozzáadott értékéről beszélünk, és még az is igaz, hogy a költségvetési támogatáson keresztül politikai befolyást is meg tudunk valósítani, tehát a tagállamoknak és a bizottságnak ugyanarra a zenére kell táncolni, vagy ugyanazt a nótát kell fújni, hiszen nem lehet, nem fordulhat elő az, hogy mondjuk egy tagállam költségvet, hogy egy állam költségvetési támogatást kap, de még extra feltételekkel és így nem egyenlő bánásmódban részesül. Ez aláássa az Európai Unió által megteremtett hozzáadott értéket, illetve a potenciális politikai hatását az ilyenfajta támogatásnak. Tehát szerintem a tagállamoknak is magukra kellene venni ezt a kritikát. Nagyon sok tagállam szeretné a saját kapcsolatait kiépíteni ezekkel az országokkal, a saját érdekeit képviselni, nem pedig az Európai Unió egészének az érdekeit képviselni. Ezért kell például azt is arról is gondoskodni, hogy az EU delegációi látogassanak el azokba az országokba, amelyek költségvetési támogatásban részesülnek, legyen meghatalmazásuk ezeknek a delegációknak arra, hogy szakértelmet tudjanak átadni, hogy együttműködjenek a másik féllel ezekben a költségvetési kérdésekben. Gyakran elő is fordul, hogy ezek a küldöttségek valóban ilyenfajta tevékenységet is végezni kívánnak, de ugye az elfogadhatósági probléma miatt ezt nem mindig lehet megvalósítani. Aztán még külön jelentésekre is szükség lenne, éves jelentéseket kellene készíteni a bizottságnak a költségvetési támogatásról. Köszönöm. Köszönöm az előadónak, most pedig megadom a számvevőszék képviselőjének, Lars Egensten úrnak a szót. Mr. Chairman. Elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak a szakbizottság ülésére. Igyekszem rövid áttekintést nyújtani az általunk végzett jelentésről, illetve ennek eredményeiről. Elkerültetlen, hogy érintek néhány olyan témát, amelyet már a jelentéstevő is említett. Mi több, elolvastam a jelentéstevő anyagát, és szerintem nagyon jó összefoglalást nyújt erről a dokumentumról. Ahogy világossá vált a mostani bevezetőből, igen fontos részét érinti az Európai Unió külföldi segélytevékenységének kb. 50%-át ennek az összegnek, ezen a mechanizmuson keresztül folyósítjuk viszonylag könnyen leírható ennek működése. Tehát konkrét költségvetési támogatásokról van szó. Több ö, kínál ez a rendszer, belátható az is, hogy miért választották ezt az eljárást a korábbiakban is, ezeket taglalja a dokumentum. Nagy összegek folyósításáról van szó. Fontos, hogy az érintett kedvezményezett ország számára előrelátható, tervezhető módon kerüljön sor erre a folyósításra. Ugyanakkor kifejezés nyert az is, hogy fontos, hogy magának érezze az egész mechanizmust, a kedvegymézett ország sajátjának érezze ezt. Illetve az érintett ország pénzügyi irányítási rendszere is fontos, hogy olyan integrált eljárásrendszer érvényesüljön, amelyben megfelelő költségvetési auditvizsgálati eljárások vonatkoznak az illető ország költségvetésére is. Fontos, hogy az érintett államkormánya közvetlenül részt vegyen az auditálás folyamatában is. Egy szakpolitikai párbeszéd keretében történik ez, csak hogy elmagyarázom, Ruandában jártunk ősszel, és minden hónapban rendszeres találkozóra került sor, az érintett államtitkárok, a kormány érintett tárcáinak, kedvegyményezett tárcáinak államtitkáraival, és ők beszámoltak arról, hogyan éltek ezzel a, ezekkel a pénzeszközökkel, forrásokkal, hogyan használták fel a minisztériumokban, és jobban lehet koordinálni így az érintett tárcák és a donorok között is. Aztán auditáltuk a hatékonyságát a támogatásoknak. A, úgy tűnik a bizottság jelentős erőfeszítéseket tett a hatékonyság javítására, ám továbbra is érzékelhetőek gyengeségek, van mit javítani. Erről majd beszélek 7 pontban, sorolom fel ezeket. Ám mielőtt ezt tenném, kifejteném, hogy az Európai Bizottság egészében véve elfogadta a vizsgálat eredményeit, és egy szélesebb körű vizsgálatot kezdett maga a bizottság egy zöld könyv formájában, amelyet terjeszt is, hogy egy szélesebb körű közvita rögzítára bocsássa ezeket a gondolatokat. Hadd szóljak most a hét konkrét észrevételről. A programokban makrogazdasági és pénzügyi menedzsment célok is kitűzése kerülnek, ez rendben is van, ám eléggé hasonlóak ezek a, az országok szerte, tehát nem veszik figyelembe azokat a sajátságokat, amelyek jellemzik az egyes országokat. Nagyjából egy kaptafát alkalmaznak minden országban, és azt sem veszik figyelembe, hogy a programok végrehajtása során az időben változnak az egyes kedvezményt államok célkitűzései és prioritásai. Túl általánosak tehát ezek a célkitűzések. Hogyha hasznossá akarjuk tenni őket, akkor elég világosak, elég konkrétak kell legyenek, beleértve azt is, hogy mindenki értse, mivel jár az adott terület javítása. Ha az nincs így, akkor nehéz értékelni, hogy vajon megvalósultak-e a célok a megfelelő támogatások révén. Második gondolatom a kockázatkezelési keretekhez kapcsolódik. Az Európai Bizottság kell, hogy kifejlesz-e, és ezt a jelentős tevő is elmondata, egy jobb rendszert a kockázat értékelésre és kockázat csökkentésre. Mert vannak olyan sajátságos kockázatok, amelyek erre az összefüggéssel jellemzőek. Nagy összeget költünk el az érintett tagállam költségvetésén keresztül, és ebben nyilvánvalóan vannak benne rejlő kockázatok. Hát ugyanakkor a fejlesztési stratégiában rejlő kockázatokat is látnunk kell, ehhez egy keretet kell teremtenünk, hogy a kockázatokat kezelni tudjuk az az, az egyes tagállamokra alokált összegekre vonatkozó módszertan sem teljesen világos, hagyd legyek kicsit konkrétabb. Gyakran elmondom, hogy a folyósítást ugye fontos, hogy előre megtervezhető legyen, a tagállam az állam tudja, hogy mikor mennyit hívhat le. Ám ezt nagyon sokszor nehéz átlátni ezen dokumentumokból, az, hogy egyes országok miért pont annyit kapnak, amit kapnak, mert kapnak egyesek többet, mások kevesebbek. Ez nehezen fejthető ki a dokumentumokból, és nehéz megítélni, hogy minek alapján döntik el voltak éppen, hogy egy-egy állam mennyi támogatást kapjon. Nem vagyok naív, tudom, hogy vannak itt politikai tényezők is, ám ha még nem is tudjuk, hogy, hogy miféle, hol kezdődik a politika, és hol ér véget az észszerűségi elemzés, akkor ha ezt magunk sem látjuk, az már gond. Úgyhogy egy világos, értelmes keretet kell teremtenünk, amelyben értelmezhetőek akár a politikai meggondolások is, de, de azért legalább nekünk látnunk kell, hogy hogyan állnak össze ezek a döntések, meddig tart egy észszerű elemzés, és hol, jönnek, hol lépnek be a politikai érdekek, tényezők. A kapacitás építés is nagyon fontos része ennek a programnak, és ez helyén való is. Ám megint csak van egy olyan tendencia, hogy kicsit túl általánosságokban mozog az értékelés. Konkrétabb értékelésekre van szükség az egyes országokban, kihegyezve azokra a területekre a legnagyobb hozzáadott értéket lehet elérni. Azt is látnunk kell, hogy a felügyeleti szerveket mint, is jobban be kell kapcsolni, a parlamenti szakbizottságokat például adott országban, vagy az egyes audit és vizsgálati hatóságokat vannak teljesítmény alapú feltételek, amelyeket teljesíteni kell az adott országokban. Ezek lehetnek, különféle dolgokról szólhatnak, lehetnek a pénzügyi menedzsment vonatkozó mutatók, de lehetnek az adott ágazatra vonatkozó sajátságos oktatási, egészségügyi szektorra vonatkozó kritériumok. Fontos, hogy ezek relevánsak legyenek. Általában azok is, ám nagyon gyakran nem eléggé világosak. Erről már beszéltem a az előbbiekben. Mit is jelent egy kielégítő haladás? Ez sem mindig világos. Tehát pontosabb, jobban struktúrált értékelési folyamatra van szükség a, a folyósítások értékelésére. A szakpolitikai párbeszéd is nagyon fontos összetevője a folyamatnak, erről is beszéltünk már az elején. Egy szakpolitikai párbeszéden keresztül lehet a donorországok és Európai Unió részéről biztosítani azt, hogy a folyamatok végén megvalósuljanak a kitűzött eredmények. Leszögezzük, hogy nem érzékeljük, hogy ez a szakpolitikai párbeszéd teljes mértékben kihasználásra kerülne. kerülne. Ennek több oka van, láttunk egyes példákat, például amikor a világbankot is bevonták, és ezáltal hatékonyabb párbeszéd stratégia alakult ki a kezettől fogva. Ez fontos a, a, a stratégia kialakítása szempontjából. Ám sok esetben nincs elég szakértelem. És az Európai Bizottság delegációi kell, hogy megbirkozzanak maguk ezek a szakpolitikai párbeszéd feladatokkal. Utolsó gondolatom a külső jelentéstételre vonatkozik. Ezek is, ez is nagyon gyakran túl általános, a potenciálisan javítható területekre vonatkozóan sincs elég tájékoztatás, meg a elért hatásokról sem. Erre vonatkozóan is javítani kell a folyamatokat. Egy olyan értékelési módszertan kellene, amely eléggé végig gondolt. Ilyen jelenleg nincs. Nem egyszerű feladat ez, de előre kell lépnünk etéren is. És a végén ennek révén hatékonyabb és jobb jelentés készítés volna kialakítható a célok elérését mérve. Hazárjam azzal, hat húzom alá, hogy én személy szerint nagyban egyetértek a jelentéstevő azon véleményével, mi szerint nehezen átlátható. Az, hogy az általános költségvetési támogatás miért ne lehetne a jövőben is fontos tényezője az Európai Uniós támogatásnak. Szerintem továbbra is releváns ez a form, formáció, ám jobban felhasználhatóak teendőek ezek a pénzeszközök, mint ahogy most hasznosítják őket. Köszönöm, hogy meghallgattak, szívesen válaszolok majd a kérdéseikre. Grazie. Diamo la parola alla commissione. Köszönöm, akkor megadjuk a szót a bizottságnak, ha hozzá kíván szólni. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek is, hogy nagyon jól felépített jelentést írt, és az előadónak is. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezt a vitát olyan kontextusba helyezzük, ami nem csak a jelentésben merült fel, hanem már felmerült a zöld könyvről folytatott vita során is, amit a bizottság kiadott, és Starsess úr mentesítési, LDFS e mentesítési jelentésében is volt ez, hiszen abban is a költségvetési jelentéssel kapcsolatban voltak megjegyzések. Van néhány központi kérdés. Szeretném hangsúlyozni, hogy a költségvetési támogatás elv az nem kérdéses. A számolszéktől kértük, hogy fogadják el ezt a módot. Már van néhány végre, év végrehajtási mód tapasztalatunk. Többféle témán dolgozunk. A kollégámnak, Jenkinson úrnak szeretném átadni a szót, mert ő tudna reagálni néhány felvetett kérdésre. Thank you. And I... Köszönöm. Szeretnék csatlakozni én is a kollégámhoz. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak. Kiváló jelentést készített, hasonlóan a számvevőszéknek is szeretnék az időszerű hozzászólását gratulálni. Ez nagyon jókor jött, ahogy a kollégám is jelezte, most folyik a költségvetési támogatásunk felülvizsgálata a zöld könyvnek megfelelően annak kontextusában a közleményt fogunk kiadni a tanács és a parlament számára évvége felé erről a témáról. Sok olyan téma, ami felmerül a jelentésben, sok ilyen témával a bizottság egyetért. Egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban csak elmondani, hogy gondolom, hogy egyeteműbb lenne, hogyha az éves jelentés struktúráját követte volna a jelentés, és akkor a bizottság tudna választ adni a számvevőszéki megállapításokra. Sajnos itt a végére kell lapozni a jelentésnek, hogy lássuk, hogy a bizottság mit gondol, talán a jövőben lehetne ezt másképp megoldani. Általánosságban a bizottság egyetemben úgy gondolja, hogy pozitív gondolatok, hasznos gondolatok vannak a jelentésben, megjelölt olyan területeket, amelyekről részletes vita folyik, és ahol jobban kell, hogy teljesítsünk. Egyeteműbb keretet kell kialakítani a kockázatelemzésre vonatkozóan, aztán a kihelyezéseket, amikor egyes országok a kedvezményezettek jobban kell szervezni. Valamint egy egyetemű célkereteket kell felállítani a programok tekintetében. És mindez kapcsolódik ahhoz, hogy jobban kell a dialógus, a párbeszéd megközelítésünket végrehajtani. Mindezt előre bocsátva elmondanám, hogy a bizottság szerint sok olyan eset van, amikor már ezeket a, az igényeket teljesítjük. Lehet, hogy nem megfelelően struktúrált módon, de ezen dolgozunk jelenleg kíván, javítani kívánjuk a módszerünket, az iránymutatásainkat. Még a zöld könyv konzultációs eredmények lezárása előtt már szeretnénk gyorsan előrelépni, és szeretnénk javítani az általános költségvetési támogatás igazgatását. Már tudok erre példát mondani a kockázatok területén. Először is Egyértelműen kell fogalmaznunk. Amikor a bizottság támogatást vagy egy ágazati költségvetési támogatást ad, ezt megelőzi egy részletes ellenőrzés a tekintetben, hogy minden feltétel teljesül-e. A befogadhatósági kritériumokra vonatkozik ez makroekonomiai keretek, aztán az közkiadások területén, tehát előrelépés és a fejlesztési stratégia végrehajtása. Hasonló módon a specifikus feltételeket és jelzőket is kialakítjuk, amelyek a program részét képezhetik, vagyis levédjük magunkat egy bizonyos fokig a kockázatok ellen. Persze mindezt elmondva is igaz, hogy javíthatjuk még azt, hogy részletesebb, strukturáltabb megközelítést alkalmazunk, amikor a különleges specifikus kockázatokat kell felmelni, illetve hogyan lehet enyhíteni a negatív hatásokat. Ezt a számvevőszék javasolja, és ezen már dolgozunk is jelenleg. A koordináltabb költségvetési támogatási megközelítés tekintetében is, hogy ezt hogy lehet összekapcsolni egy EU pozíció kidolgozásával, és egy EU párbeszéddel, amit az előadó is kiemelt, úgy gondolom, hogy érdemes arra emlékeztetni, hogy a 2009. novemberi tanácsülésen a bizottság és a tagállamok megoldották azt, hogy jó, több előrelépés történjen a koordináltabb megközelítés tekintetében költségvetési támogatás terén. A munka folyik ezen a területen. Ez lesz az elvárások szerint az egyik kulcs eleme a zöld könyvnek, és reméljük, hogy előre tudunk lépni, jobban tudjuk strukturálni a párbeszédünket, EU szinten és ország szinten is, azért, hogy jobban el tudjuk érni a költségvetési támogatási programok kívánt eredményeit. Szeretnék néhány félreértést kiigazítani, például az általános költségvetési támogatás szerepe a bizottság általános támogatási portfóliójában. Ahogy az előadó helyesen mondta, a bizottságnak ez a preferált megközelítése. De azt is meg kell mondani, hogy a 2006-os európai szintű konszenzus követően elmondhatjuk, hogy ez a tanácsnak is a preferált, sőt a parlamentnek is a preferált módszere, hiszen ez egy háromoldalú megállapodás volt. A három intézmény közös megközelítést alkalmaz. Azt is fontos pontosítani, hogy Mit jelent ez az 50 a számunkra? A bizottság vállalást tett arra, hogy a támogatásának maximum az 50 át kormányrendszereken keresztül, tehát kormány kormányközi támogatásként adja, kormányrendszeren keresztül. Általános költségvetési támogatással önállóan ezt nem lehet elérni. Ehhez az ágazati költségvetési támogatást is növelni kell, illetve más támogatási formákat is, ami az ország rendszereknél csak részben alkalmazott. Még ez nem sikerült, még nem igaz, hogy 50%-át a támogatásunknak általános költségvetési támogatáson keresztül adnánk, még akkor sem, hogyha hozzáadjuk az ágazati támogatást, akkor sem érjük el az 50%-ot. A pontos adatokat meg tudom adni az ülést követően. Fontosnak tartom, hogy tisztázzuk ezt. Ennyit szerettem volna most elmondani. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek a nagyon hasznos jelentését. Aktívan dolgozunk ezen, ahogy mondtam, és gyakorlatilag mindegyik területen javítani kívánjuk a módszerenket, és ezt már megkezdtük azelőtt, hogy a közlemény véglegesé váljon, ami a válasz lesz az zöld könyvre. Köszönöm. Köszönöm, és most megnyitom a vitát. Mulder kolléga. Thank you, uh, Köszönöm, elnök úr. Meghallgatva ezt az eszmecserét, nagyon érdeklődtem, mert hogy érdekel a fejlesztési támogatás. És némi elégtétellel hallgattam a az Európai Számbevőszék konklúziót, amelyet ugyanakkor egy kicsit gyengének tartok. Mi szerint az Európai Bizottság fontos erőfeszítéseket tesz, de még mindig vannak a programigazgatásban gyengeségek, és a hatékonyságot lehetne javítani. Ez áll a jelentésben. Hát szerintem a legtöbb európai szembőszék jelentésnek a végén ez állhatna. Mindig van javítani való. Még akár parlamenti képviselők munkájáról is elmondható ez. Ám ami fontosabb számomra, az az, hogy mi a hatékonyabb. A költségvetési támogatás, vagy az egyéb klasszikus fejlesztési támogatás. Nem vagyok abban biztos, hogy a fejlődő országok költségvetésébe való ö, ö, tételek átírása az a legjobb módszer lenne. Nigériában jártam tavaly a választásokon, életemben során láttam milyen masszív csalást, mint ami ott történt. December 25 én voltak a választások, következő évben már 1-én az Európai Bizottság automatikusan átutalt 40 millió eurót, a Kenya, Kenyáról beszélek elnézést, a kenyai költség, költségvetésbe, ez egy költségvetési támogatás formájában valósult meg. Hát ez mi, mi az ördögöt ösztönöz ez egy országban, ahol csalással nyertek a választásokon, mire ösztönözhet egy ilyen automatikus költségvetési támogatás? Tehát valami rendszerbeli hiba van ezzel a fajta támogatással szerintem. Azt is lehet tővé teszi, hogyha egyes országok növelni akarják a katonai kiadásaikat, simán megtehetik, hiszen a költségvetésből ügyesen át tudnak csoportosítani, akár a titkos szolgálat fejlesztésére, ahogy ezt látjuk Földországban, országban, ilyen célokra is mehetnek ezek a pénzek. Meg kéne vizsgálnunk az alternatív módszertant. Én sokat dolgoztam Földországok országok mezőgazdasági támogatásával. Akkor nézzük, látjuk, hogy az élelmiszer egyre korlátosabb lesz. Mi az alternatíva? Az lehetne talán, hogy a pénzt jobban használjuk mezőgazdasági kutatásokra, olyan fajta kutatásokra, melyek révén a gabonanövények, élelmiszernövények betegségtűrő fajtáit tudnák kitenyészteni, az állattenyésztésben lehetne komoly kutatásokat folytatni a nagyobb hozamok érdekében. Úgyhogy van mit, nem arról van szó, hogy van mit javítani, mert hogy az bizony így van, ahogy a számvőszék jelentésében is áll, ám nagyon erőteljes az a nézetem, hogy vannak más területek, remélem a zöld könyvben is ez lesz majd, más kutatásra, mezőgazdasági területen sok száz, százszor hatékonyabban lehetne pénzeket elkölteni, mint hogy pusztán beleöntjük egy állam költségvetésébe. Stiles képviselő mi a szó? Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a számvevőszéknek először is a kiváló munkát, Szerintem ez az egyik külön jelentés, amely valóban sok plusz információt ad nekünk. És nagyon köszönöm a titkárság munkáját is, illetve az előadónk munkáját is. Szerintem ők sokkal mélyebben tájékozódtak, nagyon alapos, átfogó áttekintést adtak. Fontos volt ez a mentesítés előkészítéséhez is, és fontosak, fontos az is, hogy ezek a kritikai megjegyzések a felszínre kerüljenek. A Debeszak Bizottság is foglalkozik ezzel a témával, ugye, és a zöld könyvvel. És az az igazság, hogy most hát itt a vita kellős közepén vagyunk, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ugye pont most szavazott a jelentésemről, Ma volt a Debeszak bizottságban is a Görönsz jelentésről a határidő. Ő egy liberális kolléga, egy luxemburgi képviselő, aki szintén a fejlesztési támogatások témájával foglalkozik. Ő is tisztában van ennek a külön jelentésnek a következtetéseivel. Tehát még egyszer mondom, hogy ez azon kevés külön jelentés egyike, amely nagyon nagy figyelemre tett a parlamentbe, amelyre nagyon sokan odafigyelnek itt, és amelynek az eredményeit beépítjük a mi jelentéseinkbe is. Tehát még egyszer köszönöm szépen a számvevőszéknek ezt a kiváló munkát. Holmeyer kolléga. dem an. Csatlakozom a köszönetet nyilvánítókhoz. Olyan érveket sorakoztat fel a számbevőszék, amelyek hasznosak lehetnek és jól tudjuk, hogy, a, hogy az ESA mindig nagyon körültekintően fogalmaz, így módon nem úgy olvasom ezt a jelentést, miszerint intenzíven támogatnák ezt a támogatási formát, hanem inkább arra hívják fel az Európai Bizottságot, hogy jelentősen dolgozza át a vonatkozó módszertant. Ugyanakkor az Európai Bizottság jelentését ezért ezek fényében eléggé kritikusan olvasom, miszerint ők azt mondják, hogy szerintük az Európai Bizottság is, meg a parlament is, meg a tanács is ezt előnyös támogatási formának tekinti. Hát ez ennél kicsit bonyolultabb a dolog, szerintem Pibax biztos úr másképp fogalmazott, mint most az Európai Bizottság fogalmaz. Én inkább a Pibax féle verziót tartom helyén valónak, miszerint nagyon körültökéntően kell megvizsgálni hogy mennyire hatékonyak az ilyen legű költségvetési támogatások, és az, amit Mulder az előbb mondott, igenis találó. A fejlesztési támogatásban dolgozó kollégáktól is igen-igen kritikus, bíráló véleményeket hallottam egyes államokra vonatkozóan, ahol súlyos a korrupció, meg olyan országokban is, ahol önkéruralmi diktatúrikus rendszerek működnek, vagy legalábbis arra hajlanak a a rendszerek. Nos, ilyen országokban szabadon felhasználhatnak pénzügyi forrásokat, akár a saját lakosságok elnyomására, vagy egyes csoportok elnyomására. Úgyhogy itt aztán végképp nem lehetünk, nem hunyhatunk szemet, meg olyan körülmények fölött sem, miszerint a költségvetési támogatások nem érik el a kitűzött célt. Nem csak tehát a módszertanokat nem írhatjuk le, mint sikereseket, hanem a régi jó közmondással élve, ugye mondjuk nem mondhatjuk azt, hogy az operáció sikerült, de a beteg belehalt. Hát itt is nem csak a módszertan kell vizsgálni, hanem azt, hogy végülis milyen eredmény járnak ezek a támogatásokat, a, a lényegi, tartalmi, belső célelemeket kell vizsgálnunk. És három tématerületre koncentrálva lehetne alternatívát kidolgozni. Az egyik a mezőgazdaság, amiről Mulder úr beszélt, a másik az egészségügy. Ha megnézem, milyen szánalmas körülmények uralkodnak nagyon sok fekete-afrikai országban, hogy kell megszüljék a gyerekeiket az asszonyok, és milyen sok anya és gyermek hal ebbe bele, hát ez egy szegénységi bizonyítvány, amely bennünket is terhel sok esetben a halandóság 40%-ra is fölmehet. Ezt nem lehet kisebbíteni, ezt a bajt. És a harmadik terület, amely fontos számunkra e célrendszerben, a képzés, oktatás. Nem vagyok ellenzője a költségvetési támogatásoknak, ám amellett vagyok, hogy ne csak az legyen a cél, hogy elérjük az 50%-os részesedést, hanem a lényegi, tartalmi célok megvalósulását szolgálják ezek a források. És csak ha ez megvalósul, akkor lehet azt mondani, hogy ez egy jobb módszert, mint a klasszikus támogatások. Ha igaz, ha ezt bebizonyíthatjuk, akkor támogatom ezt a formát. Ha azonban kétséges ez a módszer, mi több, egyes esetekben bizonyos körülmények között csak arra szolgál ez a módszer, hogy egyszerűbben letudjuk a támogatásokat, hogy egy kicsit utánnézzünk, hát ha nem működik, azt mondom, jó, jó, hát mindegy, a lényeg az, hogy megtettük a magunkét. Nos, ha így ez, a dolog, ez áll a dolog mögött, akkor nagyon kritikus vagyok ezzel a módszerrel szemben. Feltétlenül a hatékony támogatásra van szükség, ha vannak más módszerek, amelyek hatékonyabbak, akkor azokat kell választanunk. Ha egy állam nem kész arra, hogy a célok tekintetében engedjen nekünk, illetve elfogadja a, a mi céljainkat, akkor más támogatást kell választanunk, akkor is az bonyolultabb, vagy nehézkesebb annak a, a működtetése. Tehát az azt látunk el, hogy nem csak pozitív a tapasztalatok fejlődő országokban, ne költségvetési támogatásokkal kapcsolatban, úgyhogy ennek fényében is nagyon komolyan kell vennünk ezek értékelését, biztosítva azt, hogy az egész állam, kedvegyezett állam egésze jó irányba menjen, és ne csak az általunk elköltött pénzek menjenek jó irányba. Félner képviselőtársam ez szó. I, I, uh... Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes végkövetkeztetés, amelyen én nem sokat gondolkodtam még a mostani ülésünkig, de valóban a szembevőszék jelentésében szerepel hogy a politika és hogy milyen politikai befolyása van a költségvetési támogatásnak. Vitatkozhatunk arról, hogy me- melyen mértékben kellene politikai befolyást gyakorolni, de mindig is szükség lesz a politikára, hiszen hogyha azt szeretnénk, hogy a külpolitikán közhangban legyen az ilyenfajta támogatással, akkor be kell, hogy ide folyjon a politika, garantálni kell, hogy lássuk, hogy a, meddig tart a politikai befolyás és mi az, ami már nem politikai döntés, mi az, ami még politikai döntés. Mert ha ezt nem tudjuk, ha nem tudjuk, hogy hol van a határvonal, akkor nem tudjuk értékelni a támogatások felhasználását. Mulder úr is nagyon érdekes felvetést fogalmazott meg a, arról, hogy ugye mindig van javítani való. Engem viszont az érdekelne, hogy előrelépés van-e. Hogy vajon most még több javítani való van, mint a múltban, vagy sem? Én ezt a kérdést tenném fel a számvevőszéknek. Lehet, hogy a mostani tanulmány alapján ezt nem lehet megmondani, de engem érdekelne, hogy úgy konkrétan például a kockázatkezelés terén milyen fejlemények vannak, javult a helyzet, és levonták-e a következtetéseket vagy tanulságokat. Végül, de nem utolsó sorban, és egy teljesen más jellegű megjegyzés, ez én tudom, hogy kollégám a ö, számvevőszék től visszavonul, és a Nobel, Nobel alapítványt fogja vezetni, hogy a Nobeliak jövőjét garantálják. Remélem, hogy sikeres lesz ez a munkája, és szeretném ebből az akarom, ugye megköszönni neki az elvégzett munkát. De azt hiszem, hogy most adódik a lehetőség, hogy egy teljesen más kérdést feltegyek, ami a következő. Van-e valami tanács, amit nekünk tudna adni? Ugye nagyon sok volt számvevőszéki tag van, aki megfogalmazta a véleményét a költségvetési ellenőrzésről, annak szerkezetéről, és így tovább utólag, de talán érdekes lenne, hogy még amíg a számvevőszéknél dolgozik, van-e általános megjegyzése, javaslata, véleménye azzal kapcsolatban, ahogy mi dolgozunk, eh, ahogy mi az Európai Szemvevőszékkel együttműködünk. Természetesen csak akkor, hogyha elnök úr megengedi ezt a kérdést, engem nagyon érdekelne, hogy ön mit válaszol. Köszönöm. Köszönöm és Berman kolléga következik. Yes, colleagues, very... Kollégák, nagyon érdekes ez a vita, és érdekesek voltak a megjegyzések. Köszönöm szépen ezeket. Először is lenne egy általános megjegyzésem. Ennek a parlamentnek, mint minden parlamentnek három szerepe van. Mi vagyunk a szavazóink hangja, jogalkotók vagyunk, és parlamenti felügyeletet gyakorlunk. Hogyha szavazóink, hogy a szavazóinkat képviseljük el, hát ez minden képviselőnek a személyes megítélésétől függ, de az biztos, hogy ebben a parlamentben azért a reprezentativitás tekintetében vannak problémák. Jogalkotás, igen, kicsit talán több állásfoglalást szavazunk meg jelenleg az utóbbi időben, mint jogi aktus, de aztán az utolsó szerep tekintetében viszont kivéve a mi bizottságunkat szinte teljesen negligált ez a szerep. Néhány héttel ezelőtt olvastam egy jelentést, amiben több milliárdos Európai Uniós költségvetési pénzről van szó, és senkivel nem tudtam komolyan beszélni, nem tudtam semmit komolyan kinyomozni és úgy gondolom, hogy ez a parlamenti felügyeleti szerepünket megkérdőjelezi. Fantasztikus, természet, fantasztikus támogatást kaptam a Majszkowska kollégától. A számövőszék jelentése ebben kapcsolatban nagyon fontos, hogy ez jó legyen a minősége jelentésnek, és úgy gondolom, hogy részletes vitára van szükség a parlamentünkben, hogy mennyire komolyan akarjuk ezt a három parlamenti szerepünket betölteni. Mindezt előre bocsátva, Ja, majd de nem értek egyet azzal, hogy az általános költségvetési támogatást, mint eszközt utasítsuk el. A projekt támogatásban sok minden rosszul működik, ott is. Hogyha nem fogadjuk el azt az elképzelést, hogy a dolgok rosszul is alakulhatnak, akkor soha ne lépjünk ki a fejlődő országokba. Ha úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak van feladata az egyenlő esélyek és olyan országok fejlesztése területén, amelyek szerencsétlenek és szegények, akkor el kell, hogy fogadjuk, hogy néha rosszul fognak alakulni a dolgok. Persze a ke- kockázatot kezelni kell, amennyit lehet meg kell tenni ezen a területen, de a projekt támogatásnál is egyébként NGO-kkal dolgozom együtt, bármennyire is pozitív a céljuk, ott is néha rosszul alakulnak a dolgok, és az az általános költségvetési támogatásnál is így van. Hallották a beszámolomat a jelentősről, és tudják, hogy mennyire komolyan gondolom, hogy amit lehet, változtassuk meg. Nem arról van szó, hogy bepumpáljuk a pénzt, arról van szó, hogy megpróbáljuk javítani a az ország saját kormányát és a saját pénzkezelési módszereit. Ehhez befektetésre van szükség a parlament részéről. itt a nemzeti parlamentekben is a parlamenti felügyeletet javítani kell ehhez, és azt kell elősegítenünk, hogy a, a országok saját magukon segíteni tudjanak. Amikor az általános költségvetési támogatás és az ágazati költségvetési támogatás különösen hatásos, az pontosan az egészségügy és az oktatás amikor a tanárok fizetését kifizetjük, amit egyébként nem fizetnének ki, vagy az ápolók és orvosok fizetését kifizetjük, amit egyébként nem kaptának meg, úgy gondolom, hogy pontosan tudjuk, hogy miről van szó, amikor általános és ágazati költségvetési támogatásról van szó. Ezek azok a területek, amit mi kértünk a bizottságtól, hogy általában a költségvetési támogatás 20%-a egészségügyre és oktatásra kerüljön elköltésre. Ezek hatékony eszközök az általános és a szektoriális költségvetési támogatás ezen a területen. Persze sok minden rosszul alakult, és javítani kell a kapacitásokat, teljesen egyetértek a kritikus megjegyzéseivel de a példák nem a legjobbak voltak. Ez a válaszom, sajnálom. Vitázhatunk erről később. Aztán, hogy a, át, a költségvetési támogatás választása csak akkor, hogyha más eszközök nem elég hatékonyak, hogy ez így működik-e. Én erre azt mondanám, hogy amikor az általános költségvetési támogatás különböző célja eltér a projekttámogatástól, akkor nem lehet egy, egy, egy mélegre föltenni, ha egyik nem működik, akkor választom a másikat, hiszen az célok teljesen eltérnek egymástól, úgyhogy költségvetési támogatást kell választani, hogyha a ownership a pénzügyi igazgatási javasítás, javítást, vagy a parlamenti ellenőrzést akarjuk javítani, hogyha általában az irányítás, kormányzást akarják javítani. Akkor is ezt kell választani, hogyha a politikai párbeszédet olyan országokkal kívánják folytatni, ahol fontos az erős politikai párbeszéd, Etiópia vagy más országot említhetnék. Hogyha nincs általános költségvetési támogatás, ami multiplikátor hatást váltana ki azért, hogy párbeszéd alakuljon ki ezzel a kormányokkal, hogy meglegyen az erős politikai párbeszéd. Ez az egyik módja annak, hogy a politikai párbeszédnek az alapjait le lehessen fektetni. Nagyon komolyan szeretnék foglalkozni ezzel, hiszen ez az egyik olyan eszköz, amelyel a fejlesztési politikát meg lehet valósítani. Mindezt előre bocsátva remélem, és azt várom a bizottságtól, hogy az összes kritikus elem, ami a számomőszék jelentésben szerepel, komolyan végig lesz gondolva, és a következő években majd látni fogjuk, hogy milyen változásokat okozott ez. Köszönöm. Grácz. Köszönöm. Számövőszék, tessék. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. I... Köszönöm, elnök úr. Stárs, Fjellnerról és Bolymányer asszonyok, asszony jelentése de szinte teljes mértékben megfelel annak, ami a jelentésünkben szerepel. Fjellner úr, kérdésével kapcsolatban az előrelépés tekintetében úgy gondolom, hogy meg kell különböztetni, hogy látunk előre mozdulást a menedzsment területén ebben az időszakban, de nem mondhatjuk azt, hogy maga az ország előrelépését hogy tudjuk megítelni. Tehát erre a második kérdésre nem igazán lehet választani. Lakateli kolléga is azt mondta, hogy az egyik oka, hogy miért nem foglalkoztunk exkluzív mozzá ezzel a kérdésem, Müller úr is feltette ezt a kérdést, az pontosan az volt, hogy a hogy nincs alapja annak, hogy ilyenfajta ítéletet kimondjuk. Nem tudunk eleget, hihetünk dolgokat, de nincs elég ismeretünk. És ezért is hangsúlyoztuk azt, hogy ki kell alakítani egy módszert, hogy valóban lehetne, lehessen értékelni, hogy mik az eredményei a tevékenységünknek. Kenya példája, az szerintem elég jó egy bizonyos szempontból. A jelentésben is azt mondjuk, hogy jó keretre van szükség ahhoz, hogy megítéljük, hogy történt előrelépés vagy sem. Christopher Fjellner, arra van szükségünk, hogy meg tudjuk ítélni, hogy Kenya jól halad előre, vagy sem. És tudnunk kell, hogy amikor politikai változások vannak, és a, leállítják a pénzeket, hogy ezt politikai okokból akarják-e megtenni, vagy pedig esetleg a kritériumok változtak. Kenya esetében lehetnének kritériák, amelyek alapján a uniót rá volna kényszeríteni, hogy leállítsa a pénz kifizetést. Úgyhogy az biztos, hogy egy jobban végiggondolt keretre van szükség Legalábbis én a jelentés alapján úgy gondolom, hogy ez ugyanolyan hatékony lehet, mint bármilyen más támogatás. Aztán néhány kérdés, néhány reakció a többi kérdésre, hogyha elnök úr megengedi a számövőszéki tapasztalatom alapján. Ezt elmondanám alapvetően. Az a vita, ami most felmerült, itt konkrétan a számlövőszék tagja tagokról van szó, amelyek a, inkább a nemzeti célokat követik, és nem pedig az Európai Unió adófizetőinek az érdekét képviselik, ha így fogalmazhatok. Ezek korábban történtek, mielőtt én elkezdtem volna dolgozni a számvevőszéknél, és biztosíthatom azt, hogy amikor én ott voltam a száműszéknél, akkor hallottam volna erről, hogyha, ilyesmi, hogyha ilyesmit hallottam volna, akkor feléptem volna ellene, de ebben az utóbbi években, amióta én itt vagyok, nem hallottam ilyet. Ez egy megjegyzés. Aztán szerintem érdemes azt is elmondani, hogy jelentős javulás volt a számövőszékben az utóbbi években, meg is mond, tudom mondani, hogy mit lehet még javítani, de szerintem történt előrelépés. És fontos, hogy az irányítási struktúránk jelentősen változott. Ennek még a, a fő eredményeit nem látjuk, de biztos vagyok abban, hogy ezek jelentkezni fognak. Tudják, hogy most kamaráink vannak, és ez azt jelenti, hogy a felelősség a rendszerben lefelé haladt, a közvetlenül a munkát ellátó személyeké a felelősség. Úgyhogy nincsenek ilyen hosszú, 27 tagú vitánk a jelentések tekintetében. Kevesebb időt vesztegetünk el a találkozókra, az ülésekre, de ennél talán fontosabb, hogy ez a jelentés minőségét javítja, és gyorsabb eljáráshoz vezet. Plusz korábban Management Council-nak hívták, most pedig Administrative Committee-nak hívják a vezetőséget, ahol nagyon sok administratív témát delegáltak ez is olyan fontos, hogy felgyorsuljon a döntéshozatal, és hogy koherensebb legyen az intézmény vezetése. Úgyhogy van elnöke ezeknek a szervezeteknek, és úgy gondolom, hogy ki kell várni az időt, de ennek jelentősebb hatása lesz. Ez az egyik megjegyzésem. A második megjegyzésem termékenység és hatékonyság a források felhasználása. Az utóbbi években volt egy olyan tendencia, hogy a forrásokat kivegyük bizonyos adminisztratív, megfordítási területekről, az audit területére átszervezzük. Ezt egy fontos folyamatnak tartom. Lehet erről napokig vitatkozni, sőt akár hónapokig is vitatkozni, de én azt mondanám, hogy a számvevőszék dolgozóinak 45-50%-a közvetlenül aditokkal foglalkozik. egy természetes, hogy a fordítást ugye a nemzeti audit intézményekkel nem lehet összehasonlítani, úgyhogy ezt ki kell venni. Az északi országoknál 60-65%-a a nemzeti intézményeknek audita foglalkozik, tehát egy kicsit azért le vagyunk törők maradva mondjuk 10-15%-kal de szerintem ezen a területen jelentős javításra van lehetőség. És ahogy mondtam, javult a dolog, de még többet lehet tenni. Végül hadd mondjam el azt, a kommunikációról beszélhettem volna, mert ott is volt előrelépés, de nem akarok ezzel sok időt tölteni. Csak annyit mondanék még végleg, hogy itt a bizottság előtt, amikor korábban kérdéseket kaptam, akkor azt mondtam, hogy ha van egy olyan intézmény, ahol 27 vezető van, akkor ez valószínűleg nem lesz nagyon hatékony. És erős politikai okokat látok én személy szerint arra vonatkozóan, hogy a vezetésben mindegyik ország legyen képviselve, és úgy látom, hogy ez, ezt igénylik, hogy a vezetőségben legyen minden, minden 27 tagállamnak legyen képviselője. Ezt el tudom fogadni mondjuk a bizottságnál, de egy olyan intézménynél, amely elsősorban szakmai ítéleteket kell, hogy hozzon, egyetemi kritikumok és standardok alapján, ugye egy normál intézetben lehet 5-6 fős lehet a vezetőség, és megmondom őszintén, hogy itt ez nem túl könnyű kezelni a tagokkal. Foglalkoztunk ebből a kérdéssel, és azért volt javulás, én is akartam említeni, hogy nem csak azért, mert a a vezető az elnök, hanem egyébként is javultak a dolgok, de valóban meg vagyok arról győződve, hogy az intézmény vezetőinek a számát jelentősen csökkenteni kell a maihoz képest. Ez a véleményem. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy így az intézmény gyorsabban, jobban tudna teljesíteni. Hogyha megvan a konszenzusos kultúra, és 27 embernek kell döntést hozni, akkor itt a legkisebb nevező lesz a meghatározó. A központi banknál is ezt láthatjuk. Így működnek a dolgok. Persze erről nem a számvevőszéknek, hanem a politikai hatóságoknak kell elgondolkoznia, de ezt meg kellene tenni, hiszen az adófizetők érdekében bizonyos nehéz döntéseket néha meg kell hozni. Elnök, köszönöm. 12-es rendi pont, Európai Számvevőszék külön jelentése. A húsbehúzatalra vonatkozó állategészségügyi ellenőrzések rendszerének bizottsági irányítása az élelmiszer higiéniai jogszabály 2004 évi reformját követően. Átadom a szót az előadónak, Köztinger asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, Kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Számvevőszéknek és Lezáró úrnak, aki a számvevőszék részéről az illetékes tag. Köszönöm a kollégáknak is a munkát, nagyon konstruktív volt a véleménycsere, eszmecsere, amelyet a mai ülésünk előtt lefolytattunk. A bizottságnak is köszönöm a hatékonyságról és koherenciáról készült, készített jelentést. Ez a jelentés a szemvevőszék külön jelentésén alapul, és nagyon fontos része az anyagnak. 14 per 2010-es dokumentumról van szó, tehát az élelmiszer behozatal keretén belül az állatorvosi ellenőrzések, egészségügyi ellenőrzések rendszere. Tudom, hogy mennyire fontos az élelmiszerhigiéniai jogszabályok reformját követően is az állategészségügyi ellenőrzéseket lefolytatni. Munkaanyagot készítettem, és a munkaanyagnak a harmadik pontjában találják a azokat az ajánlásokat, amelyeket a tagállamoknak, illetve az Európai Bizottságnak megfogalmaztak. Három fő ajánlás van, amelyet szeretnék kihangsúlyozni. A, ami a számvevőszék harmadik számú ajánlását illeti, azt mondták, hogy a nemzeti szintű ellenőrzéseket meg kell erősíteni. A nemzeti hatóságok több különböző okból kommunikációs hiányosságokat hiányosságokban vannak, talán a bizottság segíthetne a tagállamoknak, hogy jobban kihasználják a meglevő információs rendszereket, mert ezeknek az előnyeit még nem használják ki teljes mértékben. A szorosabb együttműködéssel nagyon nagy javulást lehetne elérni. A számvevőszék a nemzeti ellenőrzési szintet többször is megemlíti. Én szerintem itt arról van szó, hogy az Európai Bizottságnak jobban részt kellene vennie ebben a munkában, természetesen miközben a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartjuk. Sokkal átfogóbb nemzeti ellenőrzésekre lenne szükség, hogy biztosíthassuk, hogy a környezetvédelmi és egészségügyi, kock, egészségügyi kockázatokat teljes mértékben figyelembe veszik. A nehéz fémekre, antibiotikumokra, dioxinra, egyéb hormonokra vonatkozó engedély ellenőrzéseket végre kellene hajtani a húsimportok esetében. A tízes ajánlásban például a számvevőszék azt mondja, hogy jogi lépéseket kellene tenni olyan tagállamokkal szemben, amelyek több év elteltével sem tudtak, tudták a hiányosságokat megszüntetni, amelyeket a szembevőszék azonosított, és én ennek a lépésnek vagy javaslatnak nagyon örülök, és külön érdekelne, hogy ezzel kapcsolatban mi a bizottság véleménye a 127 per 2002-es, illetve a 2004-es irányelv kapcsán erre lehetőség van. A tagállamokban azonosított hiányosságok esetében hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy a tagállamok ezeket megszüntetik? Ugyanis azt látjuk, hogy minden évben újra és újra az, ugyanazok a problémák merülnek fel. A számvevőszék jelentésében ez szerepel nem feltétlen nyit ajánlásként, hanem abban a részben, amikor az európai élelmiszer termelők versenyképességéről van szó, a harmadik országokban működő élelmiszer termelőkkel szemben. Ugye az EU-ban nagyon szigorú normák vannak, e, és nagyon sokszor az fordul elő, hogy a húsimportok esetében nem ugyanazok a magas elvárások és normák érvényesek, mint amelyeket az EU-s termelőkkel szemben alkalmazunk. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mennyire hatékony, mennyire koherens az állategészségügyi ellenőrzés, akkor azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy e, ez egy olyan kérdés, amelyet fel kellene oldani. Egyelőre úgy látszik, hogy ez túl bonyolult. A bizottságtól tehát azt szeretném tudni, hogy mikor kaphatunk egy jelentést, amely ezt a helyzetet világítaná meg jobban, mert az európai termelők azok várják a, hely, a helyzet javulását. Lazaros Lazaro úr következik a számvevőszék képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném Szeretnék köszönetet mondani Elizabeth Köztingernek a konstruktív együttműködésért és munkáért amelynek a részesei voltunk egészen idáig, és köszönjük, hogy a szemvevőszék ajánlásait is ilyen alaposan áttekintette és beemelte az anyagába. Tehát a húsbehozatalra vonatkozó állategészségügyi ellenőrzésekről van szó. Itt a ezek fontos biztonsági intézkedések, a behozott hús az betegségek terjedéséhez vezethet, illetve a termelők helyzetét is befolyásolhatja. Az import a húsfogyasztás 4%-ánál is kevesebbet tesz ki az EU-ban. Az elmúlt 15 évben nem volt olyan helyzet, hogy az állategészségügyi ellenőrzések hiányossága miatt súlyos gondok alakultak volna ki. De ettől függetlenül az állategészségügyi, az élelmiszerbiztonsági szempontok jelentősége nőtt. Az európai költségvetés általában 300 millió eurót szán a megelőzésre, és kb. 100 millió eurós összeg áll rendelkezésre az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos intézkedésre. De a 90-es években megtapasztaltuk ugye a BSE válságot, és ez igen komoly plusz kiadásokba került a EU-s költségvetésnek is, illetve a nemzeti költségvetéseknek is. A 2010-es programban felülvizsgáltuk azt, hogy a bizottság mennyire hogyan irányítja az állategészségügyi ellenőrzések rendszerét a húsbehozatal esetében, hiszen most a alkotói keretek megváltoztak, azt a 2004-es rendelet változtatta meg ezeket az úgynevezett higiéniai csomag. Ez a higiéniai csomag 2006-ban lépett életbe. A hatóságok ellátogatunk Franciaországba, Hollandiába, Spanyolországba és Romániába, tehát az itteni hatósági tevékenységet vizsgáltuk, a határon végrehajtott ellenőrzéseket, az állategészségügyi hivatalokba is ellátogattunk, Litvániába, az Egyesült Királyságba és Görögországba. A tervezési és jelentéstételi eljárásokat is nagyon alaposan megvizsgáltuk, hiszen ezek nagyon relevánsak a bizottsági irányító rendszerben. Emellett egyéb szereplőket is meglátogatunk, termelőket, importőröket, fogyasztókat, és az audit a következő következtetésekre jutott. A 2004-es higiéniai csomag végrehajtása késedelmet szenvedett, és még mindig nem fejeződött be. Nagyon fontos szabályozói területeken még nincsenek a végrehajtásnak vége. Például a harmadik országokkal megkötött megállapodások ilyenek, az ellenőrzésekkel kapcsolatos megállapodások ilyenek. Egyegesen Csökkent az import ellenőrzések száma ezekben a megállapodásokban amelyeket harmadik országokkal kötöttek. De ezt a csökkenést nem támasztották alá megfelelő mennyiségű bizonyítékkal. A kereskedelmi ellenőrzési rendszer, a TRACES, illetve az RASFF rendszer, amely az állategészségügyi ellenőrzéseket szolgálja, nagyon fontos eszköz volt szerte az Európai Unióban, és ezeket sokszor használták. Azonban három tagállamban bizonyos határellenőrzések során még nem táplálták be a releváns adatokat, és ez ugye befolyásolja az egész rendszer megbízhatóságát, a, és a benne található adatok megbízhatóságát. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a végrehajtott ellenőrzéseket. A hiányosságok ról azt mondhatom, hogy nagyon gyakran csak hosszas késedelemmel sikerül ezeket olvasolni. Összefoglalva az audit végén azt javasoltuk, hogy további kezdeményezéseket tegyenek ezeknek a hiányosságoknak a megszüntetése érdekében. A szembevőszék tehát a következő ajánlásokat fogalmazta meg a bizottság számára. Először is a higiéniai csomag jogszabályi kereteit zárják le, tehát legyen egy kodifikált felhasználó barát formája ennek, Kettő, fejleszték tovább az információs rendszereket, tehát a Traces és az RASFF rendszereket. Harmadik, tovább, készítsenek további útmutatást az érintett feleknek, hogy meg tudják valósítani az állategészségügyi ellenőrzéseket. Végül pedig vizsgálják meg, hogy a higiéniai csomag célkitűzéseit el lehetette élni. A negyedik, a kockázat ellenőrzési, kockázatmenedzsment modelleket vizsgálják felül, 5. Gondoskodjanak arról, hogy a tagállamok a hiányosságokat megszüntetik a lehető leghamarabb időn belül. Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen szívesen válaszolok kérdésekre. Köszönöm, mondja az elnök úr, most pedig megadjuk a szót a bizottságnak, parancsoljon. Uh, thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr, és köszönet az előadónak, valamint a számvevőszéknek is a bizottság közösen készített el a jelentést a számövőszékkel. Én vagyok az igazgató egyébként az Élelmiszer és Állategészségügyi Igazgatóságnak, úgyhogy támogatjuk, üdvözöljük a struktúrát megközelítést a számőszéknek egy sor ellenőrzéssel kísértük az auditorokat, és az előkészítés során is sokszor jelen voltunk. Hivatalosan már válaszoltunk a számvevőszék jelentésére és ajánlásaira. Az anyagot a jelentés mellékleteként megtalálják mindenkinek a rendelkezésére áll. A specifikus eredményekkel kapcsolatban ezeket nagyon komolyan vesszük, mi mindig keressük, hogy milyen lehetősége van a javításnak. És egy olyan fontos és komplex területnél, ami az állateredetű termékeket érinti, természetes, hogy mindig van lehetőség javításra. Úgyhogy specifikusan vállalásokat teszünk a tagállamokkal, és konkrétan a tagállami ellenőrző intézményekkel, és hogy megnézzük, hogy hogyan lehet a jelenlegi eljárásokat a lehető leggyorsabban javítani azért, hogy a számvevőszéki ajánlásoknak megfeleljünk. Ezzel a kapcsolatban szeretnék reagálni az előadó Kostinger asszony néhány megjegyzésre reagálni. A parlamenti jelentést is természetesen együtt vizsgáljuk a számvevőszéki jelentéssel. Nagyon komolyan veszük az önök véleményét és az élelmiszerügyi és állategészségügyi igazgató, az egyúttal vezetője a fogyasztóvédelmi és élelmiszerügyi igazgatóságnak is utalt, például azokra az ellenőrzésekre, amelyek nemzeti szinten történnek. És azt mondja, hogy itt kommunikációs a deficit van. Igen. Ez egy olyan vélemény, amit a számvevőszék is jelzett. Sok intézkedés van folyamatban, elsősorban a, a gyorsításítási rendszer és a TRASES rendszer, ezek folyamatban lévő munkák az utóbbi években egyébként már jelentős előrelépés történt. Példaként a szemvevőszék úgy találta, hogy fontos problémák voltak Hollandiában és Németországban a Traces végrehajtása területén. Az én auditoraim nemrég voltak Hollandiában és Németországban, és konkrétan megvizsgálták, hogy most hogyan működik a Traces rendszer. Mindkét esetben jelentős előrelépést tapasztaltunk. Ezzel kapcsolatban hozzátenném az érdekelt országokkal kapcsolatban, hogy most már jelentős és jó társaitő nemzeti rendszerük van. Igazából a kihívás az, hogy a nemzeti rendszert kell felszámolni, és az EU rendszert kell alkalmazni. De amint meg történik a döntés, teljes mértékben ezt teljesítik. Más intézkedések is folyamatban vannak a kommunikáció javítása érdekében, és hogy ezt a deficitet megszüntessük. Például rendszeresen találkozunk a tagállami ellenőrző hatóságokkal, munkacsoportként itt Brüsszelben. Végignézzük az összes problémát, EU és nemzeti szintű problémákat is az ellenőrzések tekintetében. Azon kívül a biztonságosabb élelmiszerprogramunk is folyik, és főleg a határellenőrzéseket veszük itt gorcső alá. Tagállamok néha a harmadik országok képviselői is részt vesznek, és itt egy nagyon magas szintű vállalás az egész EU-ban az ellenőrzések tekintetében. Másik téma, amit említett az előadó, jogi lépések a tagállamokkal szemben, hogyha ö, ismételten nem teljesítik a feladatokat és problémákat találnak. Ezt komolyan vesszük, egyszerűen nem elfogadható, hogy egy tagállam ismételten ignorálja a kötelezettségeit. Igen, komolyan eljárunk velük szemben, de azért szeretném azt is elmondani, hogy az, élelmi, az állati eredetű élelmiszertermékeknél a jelentés elég jó, jól működik a rendszer a tagállamokban, vállalják a felelősségüket komolyan. Persze itt is van lehetőség a javításra, és ezt elismerjük, tudomásul vettük. Ha meg tudjuk tenni, akkor megkeressük a megoldásokat, úgy, hogy nekem bíróság elé for, bírósághoz fordulni. Végső téma, amit az előadó említett, hogy harmadik országbeli import és eltérések például a költségek tekintetében specifikusan kérte, hogy a parlament számára készítsenek jelentést, hogy ez megfelelően működik-e. Nemrég, csak tavaly decemberben a bizottság elfogadott egy jelentést a harmadik országokból érkező importok ellenőrzéséről vonatkozóan. Ez most van a tanács és a parlament előtt. A, volt egy kezdeményezés még a francia elnökség alatt, ezt követte ez a jelentés, és ez megadja lehetőséget arra, hogy ilyenfajta vitát lefolytassunk. Nem csak ilyenfajta uh, vitát, mert más témákat is tartalmaz a jelentés, de tudjuk, hogy növekszik az aggály a termékköltség különbségek tekintetében EU tagállami szinten is. Általánosságban is talán ez fontosabb. A bizottság a felülvizsgálatát el fogja készíteni a jelenlegi rendeletnek az egy kalap alá fogjuk venni, egy rendszer keretébe fogjuk foglalni ezeket a témákat. Nem csak az állati eredetű termékekről, hanem az általában az élelmiszerekkel fogunk foglalkozni. Ez egy jelentős jogalkotási javaslat lesz. 2012-ben tervezzük a benyújtását, és az lesz az igazi lehetőség arra, hogy az intézményi rendszert frissítsük. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, és most megnyitom a vitát, Móder kollega. Uh, Köszönöm, elnök úr. Nagy fontosságú jelentés ez, és nagyon helyén való, hogy megvitatjuk szakbizottságunkban. Mert ha fertőző álbetegség járvány törne ki, annak irtozatos költségvetési kihatásai vonnanak, voltak erre vonatkozó példák, tíz évvel ezelőtt is erre a, korábban a száj és körömfájás, a sertéspestés aztán a madár influenza, mindezeknek a költségvetési kihatásai óriásiak. Csak átfutottam ezt a jelentést délután, hogy bejöttem a terembe, erre volt csak időm, ám úgy vélem, hogy a következtések nagyon hasznosak. Egy gondom van csak vele, hogy jelentés csak a legális import termékekkel foglalkozik, ha ezeknek az ellenőrzésével, kezelésével és így tovább. Ám ha megnézzük, hogy tíz évvel ezelőtt például a száj és körönfájás árvány kitörésekor az nem a legális importtermékekből ered, hanem az illegálisan behozott importokból adódott. Európában, Egyesült Államokban, Ausztráliában, ahol ismerős vagyok, ha belépnek ezen országba, például belép valaki az USA-ba, akkor be kell írni egy, ki kell tenni űrlapot, hogy járt az ember előtte három hónappal mezőgazdasági telepen vagy, vagy farmon, akkor további kérdésekre kell válaszolni, ha igen. Úgyhogy nagyon körültekintőek az ottani hatóságok. Ausztráliában nagyjából hasonló az eljárás. Próbáltam igazi holland sajtot vinni rokonaimnak, és hát bizony kivették szépen a csomagomból az ausztrál vámosok. Úgyhogy nagyon kemény ellenőrzések történnek. Ha meg valaki befut Frankfurtba, Amsterdamba, Londonba, semmilyen nem történik. Visszajöttek mondjuk Afrikából, hozhatok valami helyi kolbászárút, senki rá se néz a csomagomra. Én jogkövető állampolgár vagyok, hogy nem teszek ilyet, de nem vagyok biztos abban, hogy mindenki megteszi ez, így akár visszatérve lát, látszóba visszatérve, akár behozhat valamit, akár jó hiszeműen is, nem is szólva a csempész árukról. Nos, az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy az illegális importokat ellenőrizze? Különösen összevetjük az Egyesült Államok, meg az Ausztrál, új-zélandi hatóságok munkájával, ahol nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy, hogy a járványokat megelőzzék. Az USA-ban az utolsó száj és körönfájás járvány 1928-ban volt azt hiszem. Úgyhogy hát ennyi a gondom az állatbetegségek, járványok kitörése kapcsán Európában az illegális importtermékek. Hiszen, mint mondottam, a legnagyobb költségvetés hatásai éppen az illegális importokból származó betegségek kitörésének volt. A britek tulajdonképpen nem tudtak élni a, a, az évi rabat forrásaival, mert olyan nagyok voltak, a, voltak éppen a költségei a száj és körönfájásnak. Aztán a jelentésben a kölcsönösség, a reciprocitás elve is érvényesül. Nos, a betegségek megelőzésének technikája Európában általában abban áll, hogy nem oltunk. Ennek vannak érvek, ellenérvek, Ha azonban kitör egy járvány, akkor hatalmas mértékű kényszervágásra van szükség. Hollandi esetében erre már nem is volna lehetőség. A politikai felháborodás olyan nagy volna, és a, azok a, a kényszervágások, amiket Nagy-Britanniában történtek, annak idején már nem vannak elfogadhatóak. Ám a gond az, ugyanakkor, hogy az oltott állatok húsát senki sem fogyasztaná. Tehát nem fogadnák el a, a, az oltást. Mi Európában ugyanakkor latinamerikai oltott állatok húsát elfogadjuk, engedélyezzük. Egyesült Államokban ezt nem teszik, mi kivételesek vagyunk. Mi a jó, miért a jó, mi a jó ég miatt ne tudnánk meggyőzni a világ többi részét, hogy a mi oltott állataink húsát elfogadják, vagy akár a tejport. Ugye egy sterilizált tejport teljesen ö, veszélytelen, mégis több államban nem fogadják el, még a sterilizált tejport sem a száj körönfájás miatti félelem miatt. Most ezek az aspektusai jelentősnek, amelyeket érdeklődéssel olvasnék tovább. Köszönöm, most a, megadom a lehetőséget a bizottságnak, hogy reagálja a Mulder kolléga megjegyzéseire. Köszönöm, elnök úr. Két fontos téma, legális és illegális import. Most épp miközben itt beszélek, Romániában van egy adi csoport, akik ellenőrzéseket végeznek az importokra vonatkozóan. Nem hagyományos a határ ellenőrzési ponton történő importról van szó, hiszen az a szemvőszéki kérdés hanem a például a személyes import határátkelőkön keresztül levélben, vagy akár a repülő magánemberek érkezésével importált termékekről van szó. Vál, vagy veszélyes lenne, hogyha ezt ignorálnánk, hiszen ezek, ahogy ön nagyon helyesen rávilágított, valós veszélyt jelennek, jelentenek, és nagyon sokszor ugye az Európai Uniós fertőzés illegális importon alapul. A, történnek dolgok, ellenőrzéseket végezünk minden tagállamban. Fölvetette azt a nagyon érdekes dilemmát, hogy, hogy amikor összehasonlítja azt, hogy mi történik Európában, és mi történik Ausztráliában, Új-Zélandban, vagy akár Egyesült Államokban. Hát ő, náluk nagyobb a kihívás az európai szárazföldi határ és a személyes forgalom, hogyha mi ugyanolyan szintű ellenőrzést végeznénk, akkor a repülőtéren és a határátkelőkön felkelés lenne, az utasok és ugyanígy az Európai Uniós állampolgárok sem egyszerűen nem fogadnák el az ellenőrzési szintet. Nagyon oda kell figyelnünk, javítani kell a dolgokat, főleg azokon a területeken, ahol a legnagyobb az érzékenység az illegális termék mozgás tekintetében. Ez egy folyamatos párbeszéd tárgyat képzi egyébként a bizottság és a tagállamok között. A következő felülvizsgált jelentésünkben és az új állategészségügyi politika tekintetében ezeket figyelembe fogjuk venni. Második témára áttérve, oltás és az oltásmentesség. Ez is egy nagyon hatalmas téma. Itt Brüsszelben tíz évvel ezelőtt volt a szájes körönfá, száj körönfájásos betegség Nagy-Britániában felvetett a fejét, és ezt követően volt ez a brüsszeli konferencia, és egyszerűen az merült föl, hogy a tagállamok nagy része nem fogadná az általános kötelező oltást, úgyhogy megfelelően kell alakítanunk a vakcinálási politikánkat is. Hogyha Európa, európai nagykereskedők, kiskereskedők, fogyasztók egyszerűen a közösségben hogyan reagálnak arra, hogy Európai Uniós vakcinát állattól származó termékről van szó, vagy pedig harmadik országból szintén vakcinott államból származó, vakcinált állatokból származó termékekről van szó. Folyamatosan a normál állategészségügyi politikának a tárgyát képezi ez. Hogyha nagyobb járvány merül fel, bevezetik a vakcinálást, akkor ez az vakcinálást az emberek általában konkrétan összekapcsolják azzal, hogy valamilyen betegség biztos fölütötte a fejét. És ez a valóság, tehát ez volt a e- helyzet akkor is, amikor az Egyesült Királyságban fölmerült a száj és körönfájásos betegség. Maga az Egyesült Királyság is gyakorlatilag azzal kellett, hogy szembenézzen, hogy a kiskereskedők azt mondták, hogy nem fogjuk forgalmazni az ilyen állatokból származó termékeket. Egy másik, talán kevésbé jelentős téma, hogy mennyire nehéz megkülönböztetni a vakcinát, illetve a fertőzött állatoktól származó termékeket, hiszen az eh, antitestek alapján néha nehéz egyszerűen megkülönböztetni, hogy most vakcinálásról van szó, vagy pedig fertőzött állatból származik a termék. Végül annyit mondanék, hogy továbbra is ez nehéz téma, szinte napról napra az állategészségügyi szakértők, a szakirodalom foglalkozik, ezzel most egy héttel ezelőtt is megjelent egy ilyen cikk, és a következő állategészségügyi stratégia keretei között ezt részletesen végig fogjuk beszélni. A lényeg, hogy nagyon érzékeny kérdésről van szó egész Európában. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Köszlinger kolléga szeretne összefoglalót tartani, reagálni, vagy nem? Ja, vielen Dank. Igen, köszönöm szépen, elnök úr röviden csak a végén. Köszönet az Európai Bizottságnak e, tájékoztatásért e, világos és pozitívan üdvözlendő. És pozitív előrelépések is történtek. Éppen Mulder úr kérdései is megmutatták, mennyire fontos, nagy súlyú téma ez költségvetési szempontból is, mennyire konzekvensek ezért foglalkoznunk vele. Köszönöm az Európai Bizottság, meg különösen a számbevőszékre jelenlevő képviselőnek és a munkáját. Köszönöm. 13-as napi rendi pont. Az olaszországi küldöttségről szóló jelentés bemutatása. Tehát, uh, október 26-ától 28 ig volt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság delegációja Olaszországban. A következtetéseket mindenki megkapta. Ez egy részletes elemzése az útnak, és vannak, hogy három nap alatt, 20, október 26-át a 28-áig két fontos régióban, Abruzzóban, és ahol a bizottság fő célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan használják fel az alapokat a 2009-es lákvilai földrengés után. Tehát ez volt az egyik, a másik kampánya tartomány, amit meglátogattunk, és ott elsősorban az európai alapok felhasználását vizsgáltuk meg, különösen a környezetvédelmi és a hulladékkezelési sürgős kérdésekre vonatkozóan. A kritikus pontokat megállapítottuk, itt az európai alapok olaszországi felhasználásáról van szó, annak a kockázatáról, hogy a szervezett bűnözés a szerepet kap az európai pénzek elosztásában. Meghallgatásokat szerveztünk, bírókkal tárgyaltunk, illetve korrupciós kérdések is felmerültek. Konkrétan néhány aspektust vizsgáltunk meg, hogy hogyan lehetne ellenőrizni a hivatalos és lényegi ellenőrzéseket, és hogyan lehetne az együttműködést is e- erősíteni a tagállamok, konkrétan ugye Olaszország ebben az esetben, és az Európai Bizottság és a Parlament között. Úgy gondolom, hogy elfogadottnak tekinthetjük a olaszországi delegáció által megállapítottakat. Az összes frakció támogatta ezt. Kérdezem, hogy szeretne valaki ehhez hozzászólni. Ha nem, akkor elfogadottnak tekintem, hiszen mindenki láthatta, a szakbizottság minden tagja láthatta ezt. Rendben, akkor így. Akkor kicsit korábban befejeztük az ülést, most következik a koordinátori ülés. Hogyha mindegyik koordinátor jelen van, de nem ez a helyzet, de próbáljuk behívni őket, hát ha előbb le tudjuk folytatni a koordinátori ülést. Köszönöm.